helyzetről. Malmström asszony, rajtra kész, parancsoljon. Elnök úr, egyik napi rendi pontról a másikra, köszönöm a szót. Nagyon fontos, komoly kérdés ez, amelyről itt mai napon beszélünk. Szeptember 28-án több mint 100 ember vesztette életét Gineában, Konakriban amikor a helyi fegyveres erők a tüntetők közé lőttek. Egy stadionban gyűltek össze, Konakriban a fővárosban, eh, az ellen tiltakozva, hogy Musa Dadis Kamara, aki katonai puccsal került eh, hatalomra, mégis indulni kíván a jövő évelei elnökválasztáson. Eh, meg sem számolták a holtesteket, úgy gyűjtötték őket össze, ezért nem is tudjuk igazán, hogy mennyire pontosan, mennyire is tragikus ez a helyzet legalább 1200 sérültről beszélnek, és a szemtanúk arról számoltak be, hogy az utcákon, Konakri utcáin a katonák nőket erőszakoltak meg. Ellenzéki vezetők is megsérültek, illetve többeket letartóztattak. Ismeretlen a letartóztatottak száma. Az ellenzékiek házát ö, egyenruhások ö, rontottak be ezekbe a házakba, illetve a boltokat is sok kirabolták. Két napos nemzeti gyászt hirdettek, és a kamara elhatárolta magát a történtektől, illetve bármiféle felelősséget elhárított magától. Az Európai Unió azonnal elítélte ezeket a brutális, megrázó eseményeket. Az elnök Szolána főképviselő úr, illetve Drehukukt úr is rögtön másnap adott ki nyilatkozatokat e témában. A letartóztatottak szabadon bocsájtását követeljük, és azt, hogy kivizsgálják alaposan ezeket az eseményeket világszerte elítérték a történteket. Az ENSZ biztonsági tanács múlt szerdán tárgyalta a helyzetet, az Afrikai Unió is elítélte az eseményeket, és úgy döntött, hogy egy jelentést készít arról, hogy milyen lépéseket lehet tenni. A nyugat-afrikai országok gazdasági közössége, az ECOWAS pedig egy nemzetközi vizsgálatot tart kívánatosnak. Ez a parlament, ahogy önök is tudják, elítélte az alkotmányellenes hatalomváltást, január 15-i nyilatkozatában az emberi jogok védelmére és az alkotmányos rend visszaállítására szólította fel Guineát. A kotonói megalapodás 96-os cikke alapján a támogatásokat befagyasztotta az Európai Unió, ezzel nem maradtunk egyedül, a nemzetközi partnerek is hasonlóképpen jártak el, az Afrikai Unió és az ECOWAS hasonlóan jártak el, tehát felfüggesztették a tagságát a demokratikus választásokig. Az Afrikai Unió és az ECOWAS által, illetve az Európai Unió részvételével felállt egy új testület, márciusban a a hunta beleegyezett abba, hogy az év végéig választásokra kerüljön sor, ami a békés demokratikus változásokra adott reményt, és arra is ígéretet tettek, hogy a pucsban résztvevők nem indulnak a választásokon, egy nemzeti tanács pedig addig intézné az ország ügyeit, és szervezné a választásokat. Mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsünk a guinea embereken, és helyreállítsuk a, a jogállamiságot, a demokráciát. Három területen tehetünk valamit. Először is a politikai nyomásgyakorlás eszközével élhetünk, főként a nemzetközi kontaktcsoport keretein belül. Kamara, Dadis Kamara elnök vissza kell, hogy vonja a döntését, miszerint indul a az elnökválasztáson. Az ECOWAS főtárgyaló és a Nemzetközi Kontaktcsoport tárgyalója nagyon pozitív jel, hogy szerepet vállal ebben a folyamatban. Remélem, hogy a közvetítő szerepe hozzájárulhat ahhoz, hogy békés és hossza, hosszú távon is tartható megoldást találnak Géniában. Másodszorban célzott szankciók lehetőségét is meg kell vizsgálni a bűnösökkel szemben. Ezt természetesen az Afrikai Unióval és más nemzetközi szervezetekkel koordinálva kell megtennünk. Addis Abebában kerül sor nem sokára az EU-Afrika Afrikai Unió között. Egy kiváló alkalom lesz erre és természetesen a civil lakosságnak humanitárius segít kell nyújtanunk, és a demokratikus átalakulási folyamatot is támogatnunk kell. Azonban ez utóbbi attól függ majd, hogy az átmeneti, az ideglenes hatóságok hajlandóak-e megfelelő kötelezettségeket vállalni arra, hogy további hasonló erőszakos cselekményektől tartózkodnak, és az emberi jogokat tiszteletben tartják. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kritikus időszakban a kínai állampolgárokat támogassuk, hogy visszatérhessenek egy demokratikus állam státuszába, ehhez persze szabad demokratikus választásokra van szükség. Ez tehát a békés átalakulás, tehát a jövő útja. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Csak szeretném emlékeztetni a kollégáimat, akik szerettek volna a kék kártyával élni, hogy ez csak a parlamenti képviselők esetében alkalmazhatják. Most rátérünk a frakciók felszólalóira Kacsmerek úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony, hölgyeim és uraim! A géniai válság jól mutatja, hogy me- mennyire nagyobb problémát láthatunk más afrikai országokban, arra gondolok, hogy nincsenek megfelelő mechanizmusok. Nagyon fontos eh, számunkra, hogy foglalkozunk ezzel, nem csak az értékeink miatt, hanem gyakorlati szempontból is. Nagyon sokat beszélünk a fejlesztési segítségnyújtásunk hatékonyságáról. Ez így van, hiszen mi vagyunk a nagyobb donorok, de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogyha a fogadó ország nem tudja felhasználni a segítségünket, akkor abba kell hagynunk a segítségnyújtást, illetve a pénz folyósítását. Kamara úr tegnap azt mondta Franciaországnak, hogy megszakítja a kapcsolatokat Franciaországgal, mert a franciák megsértették az afrikaiakat, a francia válasz megfelelő volt, ugyanezt kell nekünk is tenni, nekünk is szigorúnak kell lennünk. Lehet, hogy paradox ez, de nem szabad, hogy passzívak maradjunk, reagálnunk kell, azt kell követelnünk, hogy fejezzék be az erőszakot. Örülünk annak, hogy más afrikai uniós országok képviselő is ellátogató Gíneában, és szankciókat helyeztek kilátásba, hogyha nem állítják vissza Gineában az alkotmányos rendet. Svédország nagyon jó eredményekkel rendelkezik az ilyenfajta konfliktusok megoldása kapcsán. Reméljük, hogy ők is hatékonyak lesznek Gineában. Köszönöm, mondja az elnök. Tirolien úr következik két percre. Köszönöm, elnök úr. Aggasztó fejlemények Gineában határozott fellépést várnak az Európai Unió részéről. Tulajdonképpen, mint ahogy önök is tudják, 2009. szeptember 28-án a gínai kormány milíciája egy békés tüntetésen lépett fel, az egész ellenzéket ö, megtámadták, és 150-en ö, meghaltak, több ezren ö, á, váltak erőszak áldozatává. Kínea köztársaság két diktatúrát élt már meg az 1958-as fennállása óta. Ideje már, hogy ez a tendenciát leállítsuk. Az Európai Uniónak, tagállamainak és intézményeinek már volt alkalma elítélni a korábbi eseményeket. A tanács a 96-os cikkét használta fel a kotonúi egyezménynek arra, hogy egy olyan utat mutasson a gineai hatóságoknak, amely demokratikus. Az átlátható és szabad választások elengedhetetlenül szükségesek. Musa Dadadiszkába elkötelezettsége azonban ö, nem megfelelő. Ezért született meg az a döntés, hogy 2010 tavaszára halasszák a választásokat. És a jelöltséget megfelelő feltételekhez állítsák. Ezért született a tüntetés, és ezért vált véressé ez a tüntetés szeptember 28-án. Azért, mert azt követelték az emberek, hogy az ígéreteket tartsák be. Egyértelmű, hogy mik a szándékok, minden demokratikus ellenzék eltiprása, hogy megmaradjon a hatalom. A nemzetközi közösség egyhangúan elítélte ezeket a fejleményeket. Botrányosak tartották a gyilkosságokat, és nem voltak hajlandóak az Európai Unió és Guinea közötti halászati megállap, egyezményt megszavazni. Ma visszatekintve az Európai Parlament tudni kívánja, hogy milyen döntést hoz a tanács ebben a helyzetben. Először is a tanács kíván-e nemzetközi nyomozó csoportot létrehozni a szeptember 28-ai események kiderítésére. Ezen kívül mi a helyzet az elkötelezettségekkel, a szabad és átlátható választások megszervezésével? Musa Dedis Camera vagy a CNDD más tagjának létrehozása nélkül. A 96-os cikk értelmében milyen intézkedéseket kíván hozni a fiatal Gíneával szemben? Ezen kívül mik a, köv, a konkrét elkötelezettségek a tanács részéről? A CEDAO, UA, illetve a nemzetközi csoport vonatkozásában. Köszönöm a figyelmüket! Merci. The next speaker is... Köszönöm szépen. Rinaldi úr a szó. Eh, Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, Cecilia, ha szólíthatom így, kedves kollégák. Először is szeretném együttérzésünkről biztosítani a, elhunytak családját, és Múlt héten találkoztunk az AKC küldöttekkel a ginei helyzetet megtárgyalni, és a munkáspárt képviselővel, amely szintén érintett volt az erőszakos cselekmények által. A svéd elnökség alaposan felvázolta a jelenlegi helyzetet. A kérdésünk a következő. Először is az Afrikai Unió partnereivel együtt ragaszkodunk, követeljük a politikai fogotartottak szabadon bocsátását, szabad demokratikus választásokat követelünk, harmadsorban pedig szankciók bevezetését követelünk, egyértelmű és kemény üzenetet kell küldeni az elkövetett atrocitásokkal kapcsolatban. Negyed sorban a halászati egyezmény problémáját napirendeken tartani. A liberális frakció a többséggel együtt blokkolta ennek a megszavazását a halászati bizottságban. Ez egy roppant fontos döntés. Ötöt sorban pedig az áldozatokra, illetve a nőkre különös tekintettel oda figyelő segélyprogramok indítását kell beindítani. Végezetül az igazságszolgáltatás kérdése, egy nemzetközi vizsgálóbizottság felítását kérjük, és a nemzetközi büntető bíróság részvételét ebben, ami szintén roppant fontos, hiszen a Konakriban életüket vesztettek s, s, családja a legkevesebb, amit megérdemel, ez az, hogy alaposan kivizsgáljuk ezt a, az esetet, ez sehol sem elfogadható történet az Afrikában vagy máshol. Köszönjük, mondja az elnök. Zsoli asszony két percre kap szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Nem maradhatunk csendben az ilyen drámai eseményekkel szemben, amelyek Gineában a múlt héten következtek be az erőszak az ellenzékiekkel szemben, e, illetve hogyan a nőkkel bántak, egyszerűen elfogadhatatlan. Szeretném támogatásomról biztosítani az áldozatokat és családjaikat, akik közül sokan még várják, e, hogy e, hozzátartozóik testét megkaphassák, akiket lemészároltak. A tanács kezdeményezésére és a bizottság kezdeményezésére lehetővé válik számunkra, hogy reagáljunk ezekre az erőszakos eseményekre, és erőteljes üzenetet közvetítsünk Guinea felé, főleg a halászati egyezmény tükrében, amely a következő plenárison kerül szavazásra. Múlt szeptemberben a DEVE nem szavazta meg az Európai Unió és Guinea között a halászati egyezményt, és kétségeit fejezte ki az Európai Uniós előnyöket illetően. Ezen kívül nem megfelelő, hogyha meg alapokat, pénzügyi alapokat biztosítunk akkor, hogyha nem veszük figyelembe a közelmúlt eseményeit. Hiszen a kínai nép ellen fordítják ezeket az alapokat katonai célokra. Kedves kollégák, a parlament nem véleményezheti pozitívan a géniai halászati egyezményt, hiszen most hallottunk az áldozatokról. Ez rossz üzenetet közvetítene a géniai kormánynak. Olyan botrány lenne ez, amihez nem tudok csatlakozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Fergiát asszony két és fél percre. Elnök úr, asszonyom, hölgyeim és uraim, én új képviselő vagyok, mint nagyon sokan, és egyszerűen megdöbbentett az emberi jogokkal kapcsolatos esemény sora, amelyekről beszéltünk. Tudom, hogy azért vagyok itt, mert Franciaországban egy lista élén voltam, nem véletlenül, mert az emberi jogokat képviseltem. Ilyen minőségemben a gíneai eseményekkel szemben nem lehetek indiferens, hiszen mindig a civil társadalom tagjait gyilkolják le, erőszakolják meg, mint például a nőket. Több mint 150 embert öltek meg, több mint 1200 ember sérült meg, mint ahogy az, e- a miniszterasszony is említette. Ez alatt az egyetlen egy nap alatt folytatódott az elnyomás ugyanúgy, mint a korábbi időszakban. Pedig ezek az emberek békésen tüntettek. És emlékeztették Kamara urat saját ígéretére. Semmi kétség a tanúk beszámolója alapján, hogy a hatalom képviselői szemben azzal, amit a kapitány mondott, akik ezeket a cselekedeteket elkövették eléggé zavaros a helyzet, de a különböző gíneai szociális szervezetek már a nemzetközi fórumokhoz fordultak. Az elmúlt hónapokban már ez a szervezet összefogta példaértékűen ebben az afrikai országban az állampolgárokat. A Gineából jövő információk egyszerűen megdöbbentőek. Itt mi csak beszédeket tarthatunk. Ez a vita azért jött létre, mert a baloldal kérte ezt, de tovább kell lépnünk. Azt akarjuk, hogy határozottan elítéljük a békés tüntetés elnyomását. A szankciókat tudna erről többet mondani, miniszterasszony? asszony? hogy azonnal letartóztassák mindazokat, akik felelősek, hogy nemzetközi nyomozó csoport alakuljon az események kiderítésére. Úgy gondoltam, hogy jó úton járunk ebben az ügyben, de kérem erről is mondjon kicsit többet. Élelmiszer és humanitárius segélyek kerültek befagyasztásra, de hogyan tudjuk biztosítani a valós demokratikus átalakulást? Elnök úr, azt akarjuk, hogy a következő Strasburgi plenárison állásfoglalást szavazzunk meg. Azért, hogy az Európai Parlament ne csak beszédekkel elégedje meg, hanem most már tettekkel is bizonyítsa azt, hogy ahogy januárban is, most is fel tud lépni. Sürgősen szeretném felhívni a helyi ö, szervezetek ö, problémájára a figyelmet. Ne várjunk, hanem lépjünk fel. Az emberi jogokat meg kell védeni Afrikában, akárcsak mindenütt az egész világon. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Skota úr kért szót, de nem látom itt a plenáris teremben. Hogyha nincs itt, akkor Roncúli asszonyé a szó. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Kedves kollégák! Malmström miniszter asszony világosan felvázolta a helyzetet Konakriban. Erőszakos összecsapásokban a békés tüntetőket nagyon keményen kezelték. A ginei kormányzat felép mindenki ellen, aki a kormányzattal szembeszegül, azzal ellentétes véleményt formál alapvető szabadság jogaiktól fosztják meg az embereket, ami tűrhetetlen. Újabb vérontás ez, ami népírtássá fajulhat, hogyha nem teszünk valamit minél hamarabb. A múlt héten az AKC közgyűlésen, amelynek egyébként alelnöke vagyok, elfogadott egy állásfoglalást, amelyben elítéltük a konöpi hatóságok eh, erőszakos cselekményét, és felszólítottak ezeket arra, hogy az alapjogokat tartsák tiszteletben, és a jogállamiság szemében járjanak el. 157 eh, ember vesztette életét az utcákon, megpróbálta ezt kamara eh, valahogy megpróbálták ezt titkolni. Dadis kamara azonban ellenezte egy külföldi békefenntartó e, erő fellépését, bármiféle külföldi beavatkozást e, elfogadhatatlannak ítélt, ezért a szép szavak mellett konkrét tettekre is szükség van a nemzetközi közösség és így az Európai Unió részéről is. Az élethez való jog megtagadása olyas valami, ami a nőket és a gyermekeket viseli meg leginkább. Szeretnénk, hogyha a jogállamiság helyreállna, ezért mindenkit arra kérek, és az intézmények képviselőit is, hogy együtt, egyhangulag, közösen tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a ginei hatóságok eh, helyreállítsák az alapjogokat, a, a demokráciát és a szabadságot és természetesen szeretném kifejezni eh, együttérzésemet a tragikus eseményekben érintett családok iránt. Lövin asszony, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Tisztelt parlamenti képviselők, Malmström asszony. Én tagja vagyok a halászati bizottságnak, és én magam is voltam már Gineában, tavaly decemberben jártam ott. Úgyhogy tényleg közel áll hozzám ez a téma. Először is figyelemre méltó, hogy az Európai Unió a Gíneával való uh, halászati megállapodást, egyezményt ö, le akarja állítani. De ugyanakkor még mindig él Hillary Clinton külügyminiszter a médiában tegnap felszólította kamera urat és kormányát, hogy mondjon le. Szerintem ez a minimum. Ezt el szeretném mondani. És szerintem botrányos, hogyha a, az Európai Parlament még mindig megszavazza majd két hét múlva azt a halászati egyezményt, amely november végére több mint egy millió eurót biztosítana 25 hajóról van szó, amely tonhalat halászna. Tényleg szerintem más vizekre kellene küldeni ezeket a hajókat, mert egyszerűen nem lehet olyan kormányokkal üzletet kötni az Európai Uniónak, amely egyszerűen lemészárol embereket. A bizottság azt állítja, hogy a pénz az állampolgárokhoz jut, de ez egyáltalán nem igaz. Ezt már láttuk a korábbi megállapodások keretén belül egyszerűen ilyen csatornákon keresztül, ilyen halászati egyezményeken keresztül nem jut el a pénz az emberekhez. Az, hogy most jobban fogják felhasználni ezeket a forrásokat, egyszerűen hihetetlen. Szóval mit fog tenni a tanács a Guinea Európai Uniós halászati egyezménnyel? Köszönöm. Köszönöm. A spontán felszállások következnek. Breda úr. Mulțumesc mult, domnule președinte Köszönöm, elnök úr. Ami engem illet, azt szeretném elmondani, hogy a ginyai erőszakos cselekmények mindenképpen elítélendők. Két órával ezelőtt a francia külügyminiszter kijelentette, hogy Dadis Kamara feltehetőleg részt vett a gyilkosságok eldöntésében. Hát ez elég komoly dolog. De miért? Azért, mert Dadis Kamara örökösen hatalom, hatalmon akar maradni Gineában. Nem akarja, hogy bármiféle politikai ellenzék létezzen vele szemben. Úgyhogy üdvözlöm azt a tényt, hogy Kambauré, akinek nagy tapasztalata van az egyeztetés szintjén, mert már nagyon sok afrikai konfliktust sikerült elsimítania, részt vesz ebben a munkában, és támogatnunk kell szerintem. Köszönöm. Köszönöm, köszönjük, hogy megtartott az időt Davis úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Zsolia asszony, ki kell javítanom. Nem egy hangúan szavazott a halászati bizottság csak egy szavazaton múlott a döntés, a néppárt a halászati egyezmény fenntartása mellett szavazott. Ez több százezer eurót adna ennek a kormányzatnak a kezébe, csak azért, hogy ott tonhalra halászhassanak az európai hajók, mint az ilyen egyezmények legnagyobb része, még jó esetben is ki megkérdőjelezhető, de ebben az esetben teljesen elfogadhatatlan szeretném azt hallani Malmström asszony szájából, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy felfüggesszék ezt a partnerségi egyezményt. Köszönöm. Morvai Krisztina következő. Uh, Köszönöm, elnök úr. Mivel emberjogi jogász vagyok, uh, és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezem, és Magyarországon is uh, már egy negyed évszázada, szerintem az Európai Uniónak minden alkalmat meg kell ragadni az emberi jogok védelmére, ha lehet az egész világon. De rendkívül fontos, hogy ezt hihető módon tegyük. Ennek érdekében a saját határainkon belül is védeni kell az emberi jogokat, és az Európai Uniós rendszeren belül is. Többször is említettem már az elmúlt három hónapon keresztül, hogy a LIBE bizottság ezen parlamenten belül Gönc Kinga asszony olyan kormánytagja volt, amit olyan kormánynak hívunk, amely Budapest utcáin az emberek szemét kilőtte, és amióta emberjogi válság volt Magyarországon, az Európai Unió semmit nem tesz ezzel kapcsolatban, és a Libe-ben van egy alelnök, aki abban az időben kormánytag volt. Mielőtt komolyan meg nem vizsgáljuk ezt a kérdést, senki sem fogja elhinni azt, hogy hihetően föl tudunk lépni bármilyen más emberjogi témában. Köszönöm. Anybody else who would like to take the... Köszönöm, szeretne még valaki hozzászólni ehhez a témához? Ha nem, akkor Malmström asszony kapja meg a szót válaszra. Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a tisztelt képviselő hölgyeknek és uraknak, hogy uh, uh, ilyen érdekes kérdéseket intéztek hozzám, sőt a parlament egészének, hogy napirendre vette ezt a kérdést. Osztjuk az önök aggodalmát az emberjogi sértések eh, borzasztó esetében van dolgunk Konakriban, és aggasztó a helyzet, még eh, most is fogatartanak sokakat, éppen ezért követeltük a dolog alapos és teljes kivizsgálását, illetve a fogatartottak azonnali szabadon bocsájtását. Az Európai Unió ez ügyben egyértelműen fogalmazott, Solana úr, de Gucht elnök úr, a soros elnökség, és az AKC csoport és az Európai Parlamentben egyaránt elítélte az eseményeket, így legalább valóban egyhangúan tettük mindezt. Ezen kívül szorosan együttműködünk más nemzetközi szereplőkkel is, annak érdekében, hogy a nemzetközi közösség elítélhesse az eseményeket és tehessen valamit, méghozzá koherens módon, hiszen csak közösen tudunk valóban nyomást gyakorolni. A nemzetközi kontaktcsoportról már beszéltem, a közvetítő kinevezésről Bukina Faszó elnöke, eh, ez, aki a kontaktcsoport tagja, ez kiváló fejlemény. A kontaktcsoportnak tagja Amerika, az Unió, és ezen, ennek a csoportnak a keretében felszólítottuk Muszadadisz kamarát a lemondásra, minél hamarabbi lemondásra. a szankciók kérdése is eh, felmerült. A nemzetközi közösségnek eh, itt megint csak összefogva kell eljárnia, és célzott szankciókkal, eh, szankciók bevezetésével tudunk legjobban eredményt elérni, hiszen a legnagyobb hatásuk ezeknek a szankcióknak akkor lesz, hogyha a kontaktcsoport a Amerikával, az Afrikai Unióval együttműködve hozunk ilyen szankciókat a nyílt konzultáció, illetve a kotonói megállapodás 96-os cikke alapján minden uniós fejlesztés politikai segélyt befagyasztottunk, kivéve a demokratikus átalakulásra, illetve a humanitárius segélyekre vonatkozóan. Egyértelmű az önök üzenete, nem talál süket fülekre. Én az Európai Bizottsággal folytatott párbeszédet ez ügyben csak folytatni tudom, és önöket is erre kérem, kár, hogy most már nincs itt senki az ő részükről, és a nemzetközi közösség eh, folyamatos nyomás gyakorlásával elérhetjük talán, hogy eh, teljesen kivizsgálják ezt az ügyet, és talán egy nap szabad demokratikus választásokat rendezzenek Gineában. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much, Madam Malmström. Köszönöm, Malmström asszony. Köszönöm, hogy nekünk szemtelte az egész délutánját és az est nagy részét. Bár nem olyan régen még maga is képviselő volt, talán kellemes élmények kötik ezekhez a falakhoz, ezért van itt olyan sokat szívesen. Ezzel lezárom ezt a napirendi pontot, ezt a vitát, folytassuk az egyperces hozzászólásokkal, 30 percünk van, e, ezen nem tudunk túlmenni, úgyhogy Baszeszkó asszonyjal nyitom a hozzászólók sorát. Salutăm semnarea acordului privitor la... Köszönöm, elnök úr! Üdvözlöm a Nabucco megállapodást Ankarában.